Az első ilyen helyzet az LKB-val e konstruktív párbeszédet folytatunk, az EROI vezet növekedéséről tudunk beszélni, az LKB e nem támogatja most már a nem megfelelő tevékenységeket, és az LKB e döntéshozók között is a gender, gender semlegességre kell törekedni. Lagadasszony. asszony szeretném megkérni önt, hogy valós előrelépést tegyenek, hiszen most már erre megvan a lehetősége. Az LKB-nak e végre kell hajtani azt, hogy harcoljon a EU-ban a szabályok betartásáért. A kormányokat ösztönözniük kell arra, hogy valóban a fenntarthatóságot ösztönözzék, használják ki az alacsony kamatszinteket, és ösztönözik a gazdaságot, és használják ki teljes mértékben a monetáris politika lehetőségeit. A Lagarde asszony kétségtelen számomra, hogy az LKB jól fog teljesíteni ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönöm. Evre Agné képviselő. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt Lagarde asszony, tisztelt biztos úr. Az LKB 2018-as éves jelentéséről holnap szavazunk. Ez az első dokumentum, amit az Európai Parlament nevében fogadunk el. Üdvözlöm ezt a jelentést, ez legyen az alapja egy rendszeres párbeszédnek az Ekkon szakbizottság és önök között. A jelentésben szerepelnek azok a kihívások, amelyek a gazdaságunk előtt és így az LKB előtt állnak a következő években januárban Davosban a világ gazdasági fórum előtt hangsúlyozta, hogy a kiberellenállást meg kell erősíteni az Európai Unióban, és egy nagy mértékű kibertámadásnak nagyon jelentős hatásai lennének az európai gazdaságra. Ezért nagyon sürgős, sokkal sürgősebb, mint korábban, hogy megerősítsük az európai és a nemzetközi együttműködést ezen a területen. Közös stratégiákat kell, hogy kidolgozzunk, az erőfeszítéseket közösen koordinált módon kell megtennünk a digitális átállás területén kockázatok állnak előttünk. Ennek az elfogadás az első lépés, a következő lépés már a tevékenység. Támogatnunk kell ezen a területen a bank, az vezet bankjai közötti együttműködést. Lagarde asszony, számítok az ön határozottságára. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Most áttérünk a spontán felszólalásokra. 14-en kértek szót. Kilencnek tudok szót adni. Körces Georgios kollégával kezdem Görögország. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Mavridis úrnak kitűnő jelentéséért illetve Lagárd asszonynak kívánom azt, hogy az ő szerepe egy, e, sikeres legyen, és még sikeresebb, e, mint Rági úr tevékenységet. Az egyik kérdésem a görög bankrendszerre vonatkozik. Tudjuk azt, 2018-ban javult a helyzet, ne kérem, hogy néhány rövid szóban mondja el azt, hogy a görög bankrendszerben felé haladunk, és még egy további kérdésem is van, ezt a kollégák egy része felvetette már. Világos számunkra az, hogy a zöld átállásra is térjünk ki, plusz beruházásra van szükségünk, és ahogy Drági úr elmondta, 2018-ban és más alkalmakkor is szükség volt arra, hogy a közkiadások tartalmát javítsuk, azért, hogy ezeket hatékonyabbá tegyük. Köszönöm szépen! Márquez. Frau Márquez Margarida. Margarita Márquez asszony. Mikrofon kérnénk. Micro, please. Mikrofont kérnénk. Parabéns, Mavridis, por Köszönöm. Köszönöm szépen Mavrides az, úrnak és legarde asszonynak. Sikerült előrelépést elérni a tőke unió kapcsán, ez nem volt azonban elegendő. Nagyon fontos az, hogy legyen politikai akarat, és a gazdasági és monetáris uniót költségvetési eszközként kell tekinteni, amelyel bizonyos sokokat el lehet kerülni. Fontos szerepet kell adni az LKB-nak ebben a vitában. Alapvető szerepet kell adni neki a klímaváltozás leküzdésében is. Az LKB-nek e a többi nem európai intézménnyel együtt kell működni a partnerekkel is, annak érdekében, hogy az euró szerepét lehet, lehessen erősíteni a nemzetközi piacon, és Pekarinen Monsieur Pekarinen? Nincs itt? Pekarinen kolléga? Nincs itt. Kereje kolléga. Köszönöm szépen, szeretném elmondani, hogy a stabilitási és növekedési paktumot is azt említette, hogy ez hogyan hat ki a Green Deal-re történő befektetésekbe egy normális fiskális stimulusra van szükség az európai gazdaság területén, és ebben a kontextusban az EU bizottság felülvizsgálja a növekedési és stabilitási paktumot. Az EKB-nek nem lesz -e hivatalos szerepe abban, hogy ezt a felülvizsgálatot nyomon kövesse, mert el kell fogadnunk azt, hogyha szeretnénk egy dinamikus európai gazdaságot létrehozni, akkor a stabilitási és növekedési paktum túlságosan korlátozó a kormányokkal szemben a gazdasági befektetéseik szempontjából az eurozónában. Végezetül azt is hozzátenném, hogyha megnézzük az ír bankokat, illetve azokat a kamatlábokat, amelyeket kivetnek a KKV-kra, a jelzálogokra, gondolván arra, hogy az eurozónában vagyunk, és a bankjaink kétszer-háromszor magasabb kamatlábat vetnek ki, mint más bankok. Ciao. Mr. Ciao Ferreira. Ferreira képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ahogy elhangzott, a nem konvencionális monetáris politikai eszközök sikeresek a gazdasági növekedés lassulásához képest. Nem tudjuk, hogy mikor érkezik a következő válság, de azt tudjuk, hogy felkészületlenek leszünk, és a gazdaság, legalábbis az EU periférikus gazdaságai nem rendelkeznek eszközökkel egy újabb válság esetére. Az intézkedések ellenére még jobban kitettek leszünk legalábbis ezek az országok. Politikai intézkedésekre van szükség, költségvetési szinten olyan eszközökre van szükség, amelyek nem rontják, nem csökkentik a béreket, növekedés barát költségvetési politikára van szükség, stabilitási paktummal és nem instabilitással. Ez az Eronak a csapdája fontos, hogy ezen a területen is lépjünk, és ne felejtsük el ezeket a kihívásokat. Kosztádó képviselő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! a gazdaság és monetárius út felé vezető út az biztos, de azért még nagyon sok kihívás áll előttünk. Néhány szerény előrelépés történt, a válság során ugye reformokat vezettünk be, de ez a folyamat lelassult egy nagyon fontos kérdés, hogy valóban megvalósítsuk a bankuniót, a letétek kezelésének a kérdése. Az euróövezet továbbra is sérülékeny, az EDIS-t kellene teljesíteni, azért, hogy garanciát adjunk a befektetőknek a kockázatokkal szemben. Erre még mindig szüksége van az EU-nak. A pénzügyi fragmentáció enélkül továbbra is fönnáll, és a gazdasági pénzügyi sokkot nem tudják elviselni a befektetők. Viszont ha csak a kockázatot csökkentjük, mint a előfeltétel, az hibás, mert nem próbálhatjuk meg a kockázatot csökkenteni, úgy, hogy a, például az államkötvények területén lépünk be, még sérülékenyebb lesz akkor a gazdaság és az európai pénzügyi helyzet. Azonnal lépnünk kell, mert hogyha nem lépünk, annak nagyon nagy ára lesz. Kelly. Kelly úr. Köszönöm. Elnök úr, nagyon örülünk, hogy önét itt, láthat, önt itt láthatjuk, Legárda, gratulálunk kinevezéséhez és önnek is, és drágiónak is gratulálnunk kell ahhoz, hogy stabil pozícióban tartotta az eurót, az euró a gazdaságot. Írországban volt egy választás, Keller úr a lábakra utalt, és nem csak erre, hanem a hitelezése most azok a személyek, akik nagyon jó állást töltenek be, és nagyon jól keresnek, nem engedhetik meg magukat, maguknak azt, hogy házat vegyenek. És ez óriási problémát jelent számukra. Nagyon sokan szüleikkel laknak, mégpedig azért, mivel jó munkájuk van, jól fizetett, jól képzettek, nem engedhetik meg azt, hogy házat vásároljanak azért, mert a szabályok, amelyeket a bankok bevezettek, tud-e reményt adni azoknak az embereknek, akik ebben a helyzetben vannak? Hát egy jó állásra rendelkezőnek meg kell tudni engedni a házat. Köszönöm szépen, Ruiz Tereza. Tereza. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony, legád elnök asszony és Dombrovskis alelnök úr, hogy megjelentek itt. Először is szeretném biztosítani, hogy támogatom a jelentést, amit a szocialista frakcióból a kollégám elkészített. Szerintem ez teljesen átfogó, a legfontosabb elemeket tartalmazza. Egy plusz elem lehetne ezt egyébként a szocialista frakció szóvivője Fernández is említette, az új eszközök lehetőségének a végiggondolása csak a vásárlási politikával nehéz elérni a célokat. Az biztos, hogy fiskális támogatásra szükség van, de az LKB inflációs célja az feltételekhez kapcsolódik. A mandátumát feltétel nélkül kell, hogy teljesítse. Talán ez az eszköz, ha ezt végig gondolják, ez egy ez közvetlenül hozzájárulhat az erről vezetett problémájának a megoldásához, és ösztönözni tudja a fogyasztást, és így el lehet érni a 200% körüli célt. Köszönöm. Most áttérünk a spontán felszólalások körül, köre után Dombrovskis alelnök úrnak, a bizottság alelnökének a szót. Ő fogja lezárni a vitát. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt képviselők, ez a vita megmutatta azt, hogy jelentős a konvergencia jelentés főbb részeit illetően, és nagyon örülök annak, hogy három intézménytől érkeztek ezek a közös nézetek. Azzal feje, fejezném be, a, a bizottság, hogy a bizottságra feltett kérdését térek ki a központi bankok digitális pénznemét kell górcső alá venni, ahogy nagyon sok központi bank és intézmény, a bizottság és központi bank megvizsgálja azokat a kihívásokat, amelyek a digitális pénznemmel együtt járnának. További példákra van szükség, de mindez azt mutatja, hogy a három intézmény, a parlament, a bizottság és az LKB e- e megfelelően beavatkozhatnak a folyamatba. Támaszkodunk további támogatásukra a fenntartató fejlődés eh, érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök úr. Most az Európai Központi Bank eh, elnökét kérem Lagarde asszonyt, hogy szólaljon fel. És eh, az e, nyitott, konstruktív párbeszédet meg szeretném köszönni az Ekonnak a tegnapi nap folyamáról is. Köszönöm. Legárd asszony, parancsoljon, öné a szó. It's... Működik a mikrofonom? Igen, működik. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, Elnézést, nem tudtam, hogy fel kell állni, amikor az ember felszólal, ezért elnézést kérek, de betartom azt a szabály, amit önök is alkalmaznak, hogy felállnak, amikor felszólalnak. Köszönöm szépen ezt a párbeszédet, amelyet lefolytattunk. Minden szerves része annak, amit mi az Európai Központi Bankban és az eurórendszerben el szeretnénk érni a közvéleményt, illetően a civil társadalom képviselői kapcsán, de ami még fontosabb, mindazokkal, akik eh, az Európa polgárait képviselik, és ezek önök, önöket az európai polgárok választották meg. Mindez a felelősségvállalás, eh, amelyre utalnék önökön keresztül, az önök segítségével az elmúlt néhány hónapban néhány változtatást valósítottuk meg. Az egyiket külön kiemelném, amikor a stratégiai áttekintést indítjuk el, ez a folyamatos párbeszéd, amire szükségünk van, és önökkel együtt, önökön keresztül próbáltunk meg elérni az európai polgárokhoz. Ezt meg szeretném köszönni. Szeretnék a stratégiai eltekintésünk néhány pontjára, azért, hogy reagálni tudjak azokra a pontokra, amelyeket önök felvetettek. Néhány képviselő említette a, a, a monetáris politikát és a, az eszközök, amelyeket használunk ezen politika megvalósításához, illetve ezen fáradozunk 2014 óta. És azok, akik úgy érvelnek, hogy ez a monetáris politika és ennek nem konvencionális eszközei kontraproduktívak voltak, arra bátorítanám őket, hogy vizsgálják meg, hogy milyen hatásuk volt ezeknek a nem konvencionális eszközöknek a gazdaságra. Mindez segítette a növekedést, és segítette az eurózóna és az eurózónán kívüli gazdaságok javulását. Az említett eszközök nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Természetesen, na, hogy, hogy nehéz mennyiségi számokban kifejezni azt, hogy mennyi növekedés sikerült ezzel generálni az európai gazdaságban, de úgy érzem, ez 2-3 százalékkal magasabbak azon szinthez képest, amelyet az eszközök alkalmazásakor tapasztaltunk. Amióta a stratégiát 2003-ban átvizsgáltuk, mindig az inflációhoz mértem próbáljuk megnézni. Ezek a nem konvencionális eszközök, amelyeket 2014 óta alkalmazunk, segítettek abban, hogy az infláció egy kicsit csökkenjen. Természetesen többet szerettünk volna, és hogyha más eh, eh, eszközöket használtunk volna a monetáris politika eszközeivel együtt, akkor még jobb lehetett volna az eredmény talán fél százalékossal jobb eredményt lehetett volna elérni, és ez nem egy rossz eredmény. azok, akik az 1% körül öm, mozognak, elmondanám, hogy 1,3%-os volt az inflációs ráta. Ez nem a végleges célunk, de több, mint az 1%. Tehát ezek a nem konvencionális eszközök, azok az eszközök, amelyeket használtunk, segítették a gazdaságokat, és ezek segítik a gazdaságokat. Hogyha megnézzük, az új finanszírozás eszközeit, a reálgazdaságra vett kifejtett hatásokat mindegy, hogy vállalkozásokról vagy háztartásokról volt szó, akkor amit az ír képviselő említett az ír bankok kapcsán, hogy mekkorák a, a kamatlábak, e, ezt meg fogom vizsgálni a gazdaság finanszírozásának volumenje növekedett, és tovább is növekedni fog. Elhangzottak megjegyzések, az, hogy ez egy, egy kicsit csökkenni fog a vállalkozások számára, nem a háztartások számára. Kis visszaesés tapasztalható lesz, de nem fog csökkenni. Hát mindezeknek a gazdaságunkra nézve pozitív hatása volt és megnézzük azt, hogy ez mennyire volt hatékony, de azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy mik a potenciális mellékhatások, amelyeket a polgárok érzékelhetnek, illetve a gazdaság is. Tehát ez szerves része lesz az áttekintésünknek. A második pont, amelyet röviden hangsúlyoznénk, én a monetáris politikai eszközökre összpontosítottam arra, hogy ezeket hogyan nézzük, hogyan tekintjük, hogyan mérjük, azért, hogy a negatív hatásokat is megvizsgáljuk. Az éghajlati változás. Senki nem kérheti az LKB-t arra, hogy helyettesítse a kormányokat ebben a munkában, korábbi eh, IMF elnökként emlékeztetnem kell mindannyiunkat arra, hogy az éghajlati változások megoldásának egyik eszköze a szénkibocsátás megfelelő beárazása. És eh, ezt semmiféle központi bank, az LKB sem eh, tudja eldönteni. Hogyha megnézzük a stratégiai áttekintésünket, akkor meg fogjuk határozni azt, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem hol fejthet ki hatást a politikáinkra. Hogy ez az árstabilitás kapcsán jelenik-e meg, illetve hogy mindez eh, hogyan határozza meg ezt az elsődleges célt, vagy pedig a kockázat kezelése kapcsán, hiszen felelősek vagyunk a polgárok felé. Hogyha megnézzük a eh, portfóliók menedzsmentjét, illetve annak kapcsán, hogy a kockázatokat megfelelően beárasztuk-e, illetve a kockázatokat felmértük-e, Ebben az összefüggésben az éghajlati változások egy olyan pont lesz, amelyet figyelembe fogunk venni a hagyományosabb aspektusokkal együtt. És a stratégiai áttekintés kontextusában folytatjuk majd a párbeszédet, nem csak önökkel, hanem az Ekonnal is. Az Ekon elnöke itt volt, és az Ekon szakbizottság számos tagja van jelen a teremen. Szeretnénk ezt a párbeszédet folytatni, Elnézést kérek azoktól, akik bizonyos országokra vonatkozó speciális kérdéseket tettek fel, de ezeket bilaterális módon meg fogom tudni válaszolni. Most itt a teremben nincs lehetőség erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Személyesen az Európai Unió érdekében a globális ed- érdekben is szeretnék eh, minden jót kívánni a munkájához. Ezzel ezt a eh, napirendi pontot a jelentés készítője Kostas Mavridis fogja lezárni. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek én is. Szeretnék két pontot eh, megegyezni. Legárd asszony, ön láthatta ma itt az Európai Parlamentben, hogy különböző nézeteink lehetnek a múltra tekintve. Draghi úrra gondolva. Draghi úr talán nem volt tökéletes, de az örökség az az volt, hogy mindenképpen meg akarta menteni az eurozónát, és azt kell mondjam, hogy az európai projektet is megmentette. Sokan nem tudják ezt neki megbocsátani. Ami pedig a jelent illeti, ön joggal mondta a bevezetőjében, hogy mi alapvetően azokat a nézeteket valljuk a kihívásokról, és Dombrovskis úr és bizonyos mértékben az Európai Bizottság is ugyanezt az elképzelést vallja. Én is, bár hozzátenném, hogy vannak elemek, mint ahogy azt ön is elmondta, hiányoznak. A nagy kihívás mindannyiunk számára az az, hogy eredményt tudjunk felmutatni az európai állampolgárok számára, és hogy javítsunk az életükön bizonyos módon. A bankuniót be kell teljesíteni, a tőkeuniót is. Öntől is függ ez, asszony, és a gazdaságokat valóban közelíteni kell egymáshoz. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel ezt a vitapontot lezártuk. Holnap fogunk erről a pontról szavazni. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Tanács és a bizottság nyilatkozata. A tanács korlátozó intézkedések hatájára tartozó személy uniós tagállam területéről történő jogellenes belépése, tanácsi határozat megsértése. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság részéről megadom a szót Borrell alelnök úrnak, üdvözlöm őt itt körünkben. Is here? you are ready? you are ready? Készen áll, úr? Herr Borrell spricht in seiner Rolle. Borrell úr, most úgy beszél, mint a tanács fő megbízottja, illetve a bizottság és a tanácsa megbizotja, övé a szó most. Köszönöm, elnök úr. az Európai Uniós szankciók megsértéséről van szó, a Venezuelával kapcsolatosan bevezetett szankciókról. 2017-ben lépett életbe ez a határozat. Az Európai Unió erőfeszítéseket tett azért, hogy valóban támogatni tudjuk a békés tárgyalásos megoldást, és helyreálljon a jogállamiság Venezuelában. Az intézkedésekben utazási tiltás is szerepelt 35 személyre vonatkozóan, köztük az elnök, alelnökre vonatkozóan is egy tiltás volt érvényben. 2018. június 15-én történt meg a jogsértés. Az Európai Unió államainak meg, kell tennie, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy ezek a személyek ne léphessenek be, és ne haladhassanak át az országukon. Ahogy tudják, itt a, a szankciók területén az Európai Unióban megosztanak a hatáskörök. Először is a tagállamok minden esetben felelnek a szankciók végrehajtásáért, a saját joghatóságuk alatt. Tehát még egyszer mondom, a tagállamok felelnek minden esetben a szankciók végrehajtásáért és ellenőrzéséért, amiket Európai Unió szinten fogadtunk el. Ezért, amikor fölmerül annak, hogy egy szankciót megsértenek, például az eszközbefagyasztásoknál, vagy pedig az utazási tiltásra vonatkozó szankció megszegése merül fel, akkor a tagállamnak kell kivizsgálnia, hogy ez valóban bekövetkezett el. Hogyha a szankciók végrehajtását általánosságban hmm. tekintjük, a bizottságnak van egy általános monitorozási szerepe az intézkedések egységes végrehajtása vonatkozásában a saját kompetenciája területén. Például az eszközök befagyasztása, ez ide tartozik, viszont nem tartozik ide az utazási tiltás, illetve a fegyverekre kibondott tiltás. A tagállamok nak van ilyen fajta kompetenciája. A tagállamok átadhatnák ezt a hatáskört az uniós intézményeknek, de ehhez szerződés módosításra lenne szükség. A helyzet jelenleg egyértelmű. A bizottság nem kezdeményezhet semmilyen ö, intézkedést, és ö, hogyha nem tartják be az utazási tiltási előírásokat. Csak tanácsi döntésen alapulhatnak ezek. Ö, és ezért ez nem tartozik az európai jog alá. Kötelezettségszegési eljárás nem indíthat a bizottság, és ezért a bizottságnak nincs itt a végrehajtásra vonatkozó a monitorozási joga, és nem indíthat kötelezettségszegési eljárást. Főképviselőként én felelek azért is, hogy a közös kül- és biztonságpolitikának a végrehajtása, beleértve a szankciókat is, ezeknek a végrehajtása megfelelő legyen a tagállamok szintjén, a tanács szintjén. Az LKS konzultálva Európai Uniós intézményekkel, és közvetlenül az európai tagállamokkal tartva a kapcsolatot, kívánja biztosítani, hogy a szankciókat homogén módon tartja be az összes tagállam. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Borel Fonteles úrnak, most pedig rátérünk magára a vitára. Monserrat kollega kezdi másfél percre. Elnök úr, Venezuela és a venezuelai politika Spanyolországban a egyházakat is érinti. Pedro Sánchez mondta ezeket, aki a jelenlegi ö, miniszterelnökünk 2016-ban mondta ezt, és most már tudjuk, hogy részéről ez nem kritika volt, hanem egy ö, dicséret volt. És a csáveszi politika megfelel a kormánynak. A Sánchez féle kormány az, amely megnyitotta a Chávezi elveknek az Európa kapuit. Maduro alelnöke Dersi Rodriguez számára megnyitotta a spanyol területeket, és így megengedte, hogy európai talajra lépjen. És megszegte azokat a szankciókat, amelyeket az Európai Unió egy totalitárius állammal szemben előírt, amely lába tiporja az emberi jogokat. A Sánchez kormány nem csak nem teljesítette ezt, hanem hazudik is mindig hazugsággal válasz, elvesztette a hitelességét. Az európai intézményeket megsértette, és azokat megsértette, akik az igazságot akarják kivizsgálni. A venezuelai nép a testvérünk, a spanyolok számára a testvérek, ugyanakkor Maduro despota módon lábbal tiporja az ő jogaikat. Meg kell, hogy ismerjük az igazságos és a szankciós rendszert be kell tartani. A spanyolok, az európaiak, ez a parlament mindig is felemelte a hangját a Venezuela szabadsága érdekében. Ezért kérjük az Európai Unió tanácsát, hogy vizsgálja ki, hogy mi történt, mi az igazság, és hogy soha ne ismételhesse meg egy ilyen szégyenletes esemény Európában. Köszönöm szépen, egy percre Moreno Sánchez. Gracias. Frau Kollegin Montserrat, gestatten Sie... Montserrat asszony, megenged-e egy kérdést? Parancsoljon. Señor presidente. Elnök úr, Montserrat asszonytól azt szeretném kérdelni, hogy a Európai Parlament akarja eszközként használni arra, hogy a spanyol kormány támadja. Azt is tudva, hogy nincs illetékessége ezen a területen. Hogyha igen a válasz, akkor lehet, hogy van olyan frakció, amely más nemzeti érdekeket kíván szolgálni. Sok állampolgár szeretne tudni például olyan kérdést is, hogy első alkalommal a Aznár és a Rahoy, tehát két kormány elnököt. A kollégin. Az elnök elvette a mikrofont. Ich weise Szeretnék arra rámutatni, hogy akár csak a kérdésnél, akár csak a válasznál is, a kék kártyák esetében 30 másodperc után további kopogás után megszakítom a hozzászólást. Köszönöm, már megint itt a Spanyolország elleni kampányt, ezt végzik itt maguk. Megnyitják az európai kapukat a Chávezi rezsimnek. Nagyon önök tudták, hogy ezeket a szankciókat be kéne tartani, önök hazudtak, önök vesztették el a hitelességüket, és azt akarják, hogy minden spanyol veszítse el a hitelességét önök miatt. Ezért azt kérjük, hogy önök legyenek azok, akik eltávolodnak a populizmustól és a Chávezi rendszertől, és valóban védjék meg Európát itt és most. most Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Ebben a vitában a tíz felszólalóból kilenc spanyol. A, ezért a téma kezdeményezőitől azt szeretném kérdezni. Továbbra is úgy gondolják, hogy ez egy európai vita, nem, nevet, nem lesznek levetségesek? Ezt a parlamentet valóban arra kell felhasználniuk, hogy a spanyol kormány ügyeivel foglalkozzanak? Önök felelősek? Szerintem súlyosan sértik itt a parlamentben Spanyolország imázsát. Egy percig se gondoltak a venezuelai népre, pedig ők támogatást, párbeszédet, egységességet várnak tőlünk, és nem pedig konfrontációt és megosztottságot. A spanyol kormány megfelelően lép fel, politikai megoldást, demokratikus megoldást próbál elérni azért, hogy szabad és igazságos, tisztességes választásokra kerülhessen sor. És pontosan most az Európai Parlament küld választási missziót az országba. Kérem, hogy itt folytassák normálisan a munkájukat, és ne legyenek nevetségesek. Um, a Kollege Moreno Moreno Sanchez kolléga elfogad egy kék kérdést balázs kollégától. Thanks very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó hozzászóló azt mondta, hogy az Európai Uniónak a helyes dolgot kell tennie, el kell ismerni a Spanyolország álláspontját ezzel kapcsolatban. Nincs ezzel gondom, viszont Spanyolország Más hozzáállásával viszont van gondom Venezuela tekintetében. Egyet értenek-e azzal, hogy van-e elismerése? Ez szégyen teljes, és szégyen teljes az európai tagállamok számára. Köszönöm, Moreno Sánchez kolléga röviden, amit mondott a spanyol szocialista kormány koherens, amit szeretnénk, hogy találjunk egy megoldást az összes venezuelaival együtt. A különbség az, hogy mi párbeszédet és nem konfrontációt keresünk. Csak akkor találunk megoldásokat, hogyha mert a, az, arra a kérdésre, hogy a venezuelai nép szenved, hogyha párbeszédet alakítunk ki velük, és nem, oszt, nem vagyunk megosztottak. A spanyol kormány mindent megtesz azért, hogy megoldást találjunk. Ahogy mondom, végig tárgyalva, megállapodás alapján demokratikus megoldást. Köszönöm Moreno Sánchez kolléga, Wallace kolléga. Felszólítom arra, hogy eh, ezt a szitokszót ne használja, amit említett. Elnök úr, nehéz lesz meggyőzni itt a szocialista oldal, de hát Borel úr, örültem volna, hogyha főképviselőként és nem pedig Sánchez úr külügyminisztereként szólal fel. Ez nem egy nemzeti vita, ez egy legitimitásról, hitelességről szóló vita, az európai külpolitikáról szóló vita, és tiszteletben kell tartani a parlamentet. Sajnálatosnak tartom, hogy ilyen szinten folyik ez a vita, nagyon sajnálom. A tiszteletben tartjuk a parlamentet, az azt jelenti, hogy mindenki tiszteletben tartunk. A parlament azt kérte, hogy kettőzzük meg az erőfeszítéseket és a szankciókat a rezsimmel szemben az önök szavazatával együtt. Most, ha egy parlamenti állásfoglalást valaki megszeg, az azt jelenti, hogy nem tartják tiszteletben a parlamentet, illetve az európai intézményeket. Hogy lehet bízni az Európai Unióban, amikor még a tagállamok se tartják be a parlamentben hozott döntéseket és az intézmények által hozott döntéseket. Arra kell emlékeztetnünk, hogy ezek az állásfoglalások mindenünk számára kötelezőek a tagállamoknak is, a tanácsnak is, és a bizottságnak is, elnézést. A bizottságnak az a feladata, hogy be kell tartatni ezeket a szabályokat. Nem egyértelmű, hogy a spanyol kormány nem tartotta be a szankciókat, viszont egyértelmű, hogy milyen döntést hoztunk. Ami egyértelmű, hogy a bizottság semmit nem tett. Nagyon egyszerű. Jelezte a kormány a tanácsnak, hogy kivételes eljárást akarnak alkalmazni Maduro esetében? Nem, ezt nem tették meg, és önök nem jártak utána ennek a kérdésnek. Köszönöm, Moreno Sánchez kolléga. Sanchez kolléga, el kellett, kellett hogy vegyem öntől a szót. Kanyász kolléga, utalnék arra, kedves kollégák, hogy amikor valaki túllépi az időt, valaki túllépi, nem adok lehetőséget kékkártyás kérdésre után. Úrtaszunk kolléga. De, Köszönöm, elnök úr nincs, nem európai esetről van szó, a szankciók alkalmazása az nemzeti kompetencia. Itt viszont egy vitát szeretnénk lefolytatni, és én elnézést kérek a parlamenti kollégáktól, hogy most a vitának egy részét itt a parlamentben egy olyan témára szálljuk, ami alapvetően mi spanyolok folytatunk le egymás közt. Ez sajnálatos, de teljesen őszintén lejáratjuk itt a spanyol delegációnak az imását az ilyenfajta vitákkal. Teljesen őszintén mondom ezt. Viszont egy üzenetet szeretnék mondani az európai néppárti kollégáknak. A nagy többség ugye nem jelent meg, ugyanakkor majd szavazni kívánok erről a témáról. Minden alkalommal, amikor egy tagállami nemzeti politikai vitáról van szó, akkor mindig ide jövünk. Én szeretném, hogyha felelősen járnánk el, és tartsuk tiszteletbe azt a munkát, amit itt a parlamentben kell, hogy végezzünk. Köszönöm. Köszönöm. Urtaszunk kolléga, még egyszer kitérnék a következőre. Az én gyakorlatom része, része az, hogyha valakitől elvettem a szót, mert túllépte a hozzászólási időt, akkor nem fogom őt megjutalmazni azzal, hogy megengedem, hogy kérdést tegyen fel, és Kanyász kollégának sem adok lehetőséget kékkártyás kérdésre. Köszönöm, Borrell. Borelus, Borel, azt kell, hogy elfogadjuk, hogy mi a Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács folyamatosan megsértjük a szabályokat, és reagálnunk kell egy Európai Unió döntés be nem tartására, hiszen szankciókat írtunk elő egy olyan a szemben, amely kommunista és kábítószerkereskedelmet támogatja. Azt nem tudjuk elfogadni, hogy nem tehetünk semmit egy ilyen esetben, hogy magyarokat elő, előveszük, a lengyeleket előveszük, nem mondjuk azt, hogy ez egy spanyol vita, ez egy olyan vita, ami az Európai Uniós szabályok betartásáról szól. Nagyon súlyosan megsértette egy kormány e, ezeket a szabályokat. Egy hónap óta a szocialista kommunista kormányunk van, és ez egy bűnügyi jellegű rezsim képviselőjét beengedte spanyol területre. Ki tudja, hogy milyen feltételekkel, milyen okokból, milyen titkos okok voltak e mögött. Köszönöm. Köszönöm, Tács kolléga. Egy percben Vilano Ivarúz kolléganő. Teljesen groteszk és feleletlen az, hogy a venezuelai népről kell beszélnünk. Igazából önöket nem igazán érdeklik a venezuelai emberek. Venezuela egy kiváló ország, felelősségre van szükség, és a szankciókkal is a párbeszédet kell, hogy támogassuk, és garanciákkal kell a választásokat megszervezni az egész Európai Parlamentnek megfogalmazunk egy üzenetet, oh, igen, valóban aggódni kell Mi a úr, az aggodalom az azt kell, hogy, hogy az, akinek foglalkozunk aggodalmasan, hogy mi lesz a fiataljaink a jövőre, hogy a gazdák miért nem kapnak megfelelő árakat, hogy miért állítják le az energiaforrásokat a Granadában például a multinacionális cégek érdekében. A spanyolok jogainak a védelméről beszélnek, de valójában önök kriminalizálják azt az eljárást, amit mi támogatunk. Egy dolgot szeretnék mondani. Hazánk, Spanyolország nem egy fekete-fehér ország, Spanyolországnak van jövője, és így fogjuk tovább szolgálni a népünket. Ruiz. Köszönöm Villanueva Ruiz. Itt sem engedek meg kékkártyás kérdést. López Hír kolléga következik. Az az igazság, hogy nem Spanyolországról és nem Venezueláról folyik a vita. Cselekedni kell, hiszen a szankcióink értékeiről, az értékeinkről, az elveinkről van szó. Az unió számára fontosak ezek az értékek, az országnak az állami jog, a jogállamisági szabályokat be kell tartania. Megismertük azt nemrég, hogy a spanyol kormány nem tartotta be a tanács és a bizottság el, által elfor, elfogadott szankciókat 2018. júniusban. Beengedtek európai területre a Maduro rezsimnek a miniszterelnök helyettesét. Ezzel a demokratikus értékeket sértették meg. Azt kérjük a tanástól, hogy részletesen vizsgálja ki ezt a tényt, ezt az esetet, a külügyi kapcsolatok szakértőinek a csoportjával, és tájékoztassa a parlamentet. Senki nem állhat a törvények fölött, még egy állam sem, és a kormányzók sem. Köszönöm szépen López Hillnek, most egy percre González kolléga következik. Köszönöm elnök úr. Igen, ez nem egy európai vita, ez egy olyan vita, amit a, a spanyol parlamentben kéne lefolytatni. Nevetségesek önök, bármennyire is összeállnak, önök egy kisebbség, amely soha nem fogja elérni a többséget a spanyol kormányban. Elnézést kérek a többi képviselőtől, hogy el kell, hogy viseljenek egy ilyen vitát, amire valójában a spanyol parlamentben kellett volna sort keríteni. Csak tíz politikust jelent az önök politikai ereje, sőt el is fog tűnni, mert az összes statisztika azt mutatja, hogy önök jelentéktelenek. Kanyász úr, a Renew képviselői, Szudanánosz képviselők ezt a, ebben a parlamentben konstruktívan dolgozzanak, és szolgálják a venezuelai népet. Közösen kell, hogy válaszokat találjunk a humanitárius kérdésekre, és támogatnunk kell a venezuelai népet. Nincs eset, a venezuelai alelnök nem volt spanyol területen, és ezért nem lépett át semmilyen határt. Igazából azon kell, hogy dolgozunk, hogy ne szenvedjen a venezuelai nép, és a spanyol kormány amelyet továbbra is Sánchez úr vezet, ezen fog dolgozni. Köszönöm szépen, González kolléga. Itt sem fogok kék kártyát megengedni. Egy percre Csaránszava kollega következik. Köszönöm. Úgy tűnik, én vagyok az egyetlen külföldi ebben a vitában, de szeretném azt elmondani, hogy ma azért tartjuk ezt a vitát, mert tegnap a parlamentnek a többsége megszavazta, hogy legyen meg ez a vita. Sajnálatosnak tartom, hogy ez egy nemzeti, spanyol nemzeti vitává vált, pedig európai szankciókról van szó. És igazából az Európai Unió hitelessége forog kockán elveszítjük a hitelességünket. A venezuelai népel szemben is, amely igazságot vár el, és a mi támogatásunkat várja. Önök, és különösen azok, akik az utóbbi mandátum során kerültek ide a parlamentbe, tudták jó, hogy Venezueláról vitát kell, hogy folytassunk. Szelektív szankciókról beszéltek. Három év telt el, mielőtt a tanács az első lépést megtette. A szelektív szankciók a legerősebb békés eszközt jelentik, amivel nyomást tudunk gyakorolni a rezsimre, hogy kezdjék meg a párbeszédet, és így tudjuk csak támogatni a venezuelaiokat, illetve hogy felszámoljuk az elnyomásukat. Köszönöm szépen, megenged eh, Garcia de Blanco-tól egy kérdést. To accept the blue card. Elfogadja a kék kártyát? Tessék. Köszönöm. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni a kollégától, aki ugye sajnálatosnak tarta, tartotta, hogy itt spanyol vita alakult ki. De hát mit várt? Egyértelműen ez egy nemzeti politikai téma és a spanyol parlamentben kellene, hogy ennek lefolynia, de hát ez meg is történik néhány napon belül. Egyszerűen arról van szó, hogy egy frakció nem találja meg a saját politikai területét, és ezért vetette fel ezt a témát a Ciudadanos. García del Blanco. Köszönöm szépen García del Blanco úrnak. Csaráncova asszony. Önök nem szavazták meg a kivizsgálást ma a spanyol parlamentben. És ezért tartjuk, tartjuk meg ezt a vitát. És ahogy mondtam, ez egy európai probléma. Európai szankciókról van szó, és az Európa hitelességéről van szó a venezuelai néppel szemben. Köszönöm szépen Sharon Szavászonynak. Egy percre López kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy az Európai Unió hitelességéről van szó, ennek a parlamentnek a hitelességéről, hiszen a nemzeti kormányok munkáját ellenőriznünk kell. Erről beszélünk most. Most Borrell azt mondta, hogy a tagállamoknak kell alkalmazniuk a szankciókat, de az elmúlt hetekben nagyon sokan mondták ez. Az Európai Bizottságban vannak néppárti és liberális tagjai is, és sokszor-sokszor ugyanezt az üzenetet megismételték. Sőt, ma ne felejtjük el, hogy itt a vita, az a vita mit mutat nekünk, hogy önöknek egyáltalán nem számít Spanyolország, vagy keveset számít Spanyolország, de Venezuela meg egyáltalán nem. Sajnálatos módon a saját problémáikat hozzák ide, mert nem végzik el a munkájukat a spanyol parlamentben. Mi szocialisták ellátjuk a munkánkat a Venezuelával szemben, és egy népnek a fájdalma az nem lehet egy ürügy, és nem lehet ennek alapján itt nemzeti politikai kérdéseket bevezetni az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen. Megenged egy kérdést Tercs kollégától. Do you allow the question Megengedi -e a kérdést tett kollégától? Nem. Akkor rátérünk a spontán hozzászólásokra. Kétszer annyi hozzászólási kérelem van, mint idő. Spanyol kollégákat is figyelembe veszem, de a nem spanyolokat is. López Aguilar kolléga. A Kanári-szigeten születtem, nagyon közel vagyok a venezuelai néphez, és sőt a Kanári-szigetek lakosaiból nagyon sok kivándorolt Venezuelába. És Borrell főképviselő úrnak szeretném azt mondani, hogy nem Venezuelára folytatjuk a vitát. A demokratikus változást kívánunk támogatni Venezuelában, és ehhez az Európai Parlament egységességére van szó. Itt nem a venezuelai népről vagy az ő fájdalmukról szól, nem Spanyolországról szól ez a vita, hanem arról van szó, hogy önök azért, mert a spanyol kormányban kisebbségben vannak, itt akarják támadni a szocialista kormányt, és a venezuelai vitát állandóan előhívják, és így kárt okoznak az Európai Parlamentnek is, és a hitelességnek is, mert a Európai Parlament működésének a hitelességét pontosan az járatja le, hogyha itt nincs egység, hogyha kritizálják a spanyol kormányt, és hivatkoznak a venezuelai nép szenvedésére. Tisztelt népát és szüdenálőszöbeli kollégák, ne legyenek nevetségesek, szolgálják valóban a venezuelai népet, és ne hozzanak ide egy olyan vitát, aminek az egyetlen célja, hogy a spanyol kormányt kritizálják. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Keller kolléga következik. Keller kolléga. Hát ez elintéződött. Nincs itt. Nem? Még itt van, de nem akar beszélni. Ferreira kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a vita szükséges volt, és el kell mondjam, hogy valóban ez egy jobb és jobb a vita. Olyan helyzet állt elő, amely eléggé groteszk. Például emlékezhetünk azok a, por- a portugálokra, akik eh, Venezuelában laknak, nekik is eh, gondjaik lehetnek. Aztán azt is követelik, eh, hogy valamilyen fajta javulás éljen el. Köszönjük Ferreira kollégának, Terreiro kollega. Frau Kollegin Recho. Recho kollega. Gracias. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Ezzel a vitával nekem az az érzésem, hogy mintha egy gyereknek elromlott egy játéka, és ezért szeszélyeskedik. Az néppártiak elveszítették hazánkban a választásokat, és ezért ide hozzák ezt a vitát, és a bizottságot is ide citálják. Nagyon sajnálatos, hogy miközben a kormányunk minden erőfeszítést megtesz azért, hogy szolgálja a dolgozó családokat, megemeli a minimumbért, erősíti a közszolgáltatásokat, és önök viszont lejáratják az országot, fanatikus módon lépnek fel, és a szélső jobbra kacsingatnak. Tegyék meg azt a szívességet, és mentsenek meg minket, sporolják meg nekünk ezt a fajta szeszélyes vitát. Legyenek felelőssége, tudatosabbak, és valóban szolgálják a népünket. Köszönöm szépen. Deli kolléganő lezárásul. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy vicc az, hogy itt eh, ezt az ügyefogyott eh, eh, dolgot beszéljük, és természetesen, ha jó, a spanyol kormány jót tesz, akkor ezt elismerem, támogatom a párbeszédet ebben a helyzben. Mit gondolnak önök arról, hogy ezt a helyzetet hogy máshogy lehet megoldani? Azt gondolom, hogy itt arról a helyzetről kellene beszélnünk, amikor mi védtük meg a különböző folyamatokat, és a humanitárius segítségnyújtás elmaradt. Tehát itt a szankciók hatásával kellene uh, foglalkoznunk azokkal a nehézségekkel, amelyeket a venezuelaiak el, el, e, szenvedtek. Ezt nem szabad, hogy bárki is ne lássa meg. Elítélem azokat a kezdeményezéseket, amelyek ennek a projektnek a e, vágányból való kisiklását segítik. Köszönöm. Äh, a spontán felszólalások körét, ezzel lezártuk. A bizottság eh, magas szintű képviselőjének eh, adunk most szót, Borrell úrnak parancsoljon, a tanács magas szintű képviselőjének. Köszönöm, elnök úr. Európai szankciókról van szó, valóban de megfelelve az európai előírásoknak, ezeknek a szankcióknak a végrehajtása és ennek a felügyelete a tagállamokra tartozik. Ez is egy európai szabály, vagy nem az? Az, hogy megváltoztassuk, a szerződéseket kell megváltoztatni. Tudják, vagy tudniuk kellene, hogy az ilyenfajta utazási megszorítások tanácsi döntésen alapulnak. És ezért nem európai jogba tartoznak, nem union law. Egy olyan állampolgár, aki nem szakértője ezeknek a kérdéseknek, azt esetleg meglepheti, de hát ön, önöket nem kéne, hogy ez meglepje. Miért lepi ez meg önöket? Itt tanácsi döntésről van szó és ilyenként nem tartozik az európai jog keretébe, nem union law, és így a bizottságnak semmilyen szerepe nincs a végrehajtás ellenőrzésében, és nem is kezdeményezhet kötelezettségszegési eljárást. Önök európai parlamenti képviselők, önöknek ezt tudniuk kell. Csodálkoznak ezen? Hát akkor kicsit többet kell, hogy tanuljanak, mert nem kéne, hogy ezen meglepődjenek, egy tanácsi döntés, elnézést, egy tanácsi döntés nem európai jog, hát ezt nagyon jól tudják önök, és ezért az Európai Bizottságnak nincs beavatkozási lehetősége, nem kezdeményezhet kötelezettségszegési eljárást. És ezeknek a szabályoknak megfelelően, ugye mondtuk, hogy a tagállamoknak kell felügyelniük a végrehajtást. Egy európai szabályról van szó, amit a tagállamnak kell alkalmazniuk, és az ellenőrzés is tagállami szinten kell, hogy történjen. És hol van a logikai buktató az én mondandóban? Hát, hogyha nálam nincs logikai buktató, akkor az önöknél van. Köszönöm, elnök úr. Szóval a komisszádi, a Tisztelt bizottság, ezzel lezártuk a vitát. A következő a bizottság alelnökének nyilatkozata, az USA közel-keleti terve, az EU nemzetközi jognak megfelelő válasza. Itt is emlékeztetnék arra, hogy a spontán felsz